és 31 hatállyal. Az elfogadott jogi aktusoknak az aláírása a szokásos jogalkotási eljárás keretében, hat ilyen van. Ez a ö, szabályzat 74. cikke értelmében valósul meg. Ezeknek a címei ö, meg fognak jelenni a jelenülés jegyzőkönyvében, és mindenki ott majd elolvashatja. Most pedig a következő pontra térünk rá. Ezek a módosítások, amik a ö, hétfői napra, azaz a mai napra kértek egy módosítást a napi renden. Ö, Június 1-én az elnökök konferenciája jóváhagyta jelen az önök előtt lévő programot. Az európai liberálisok azt kérték, hogy a, az új Nemzetközi Valuta Alapigazgatónak a kiválasztását, illetve az erről vezet képviselését a Lenen úrnak az előadása, a jelentése után vitassuk meg. Tehát az ALDE csoport frakcióból Gula asszony fogja ezt a javaslatot ismertetni. Köszönöm szépen, elnök úr! Ez egy kérés, ez tulajdonképpen egy udvariassági kérés, ami a lehetővé teszi Oli Ren biztos úrnak, hogy részt vegyen mindkét vitán, amelyik a, semmiféle politikai tartalma nincsenek a módosítási kérelemnek. Remélem, hogy többi frakció is elfogadja, hogy biztos úrnak könnyebb legyen a feladata. Elnök, köszönöm szépen. Eh, van-e a, valaki, aki kér eh, szót, eh, és támogassa ezt a javaslatot? Úgy tűnik, hogy nincsen. Van-e, aki szót kér ezzel kapcsolatban? Grazie, Presidente. Io ritengo che la domanda... Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ezt teljesen pozitívnak tekinthetjük. Ha jól tudom, nincsen semmi, ami ennek ellent mondaná. Köszönöm szépen. Van-e, aki esetleg ellene kíván szólni a javaslatnak? Van-e valaki, aki ellene kíván szólni? Úgy tűnik, hogy ilyen nincsen. Ki az, aki amellett van, hogy elfogadjuk a Gulár asszony javaslatát? Köszönöm szépen, ki ellenzi? Tartózkodás. Rendben, akkor ezt a napirend módosítást ezzel elfogadtuk. Az Nemzetközi Valuta Alap új képviselője és az Euróvezet képviselője, ez a Leinen úrnak a jelentése után kerül megvitatásra. Tehát ez egy kis változtatás a napirenden, ezzel a napirendet elfogadottnak tekintjük, kedves kollégák. A rend első pontja értelmében az Európai Parlament elnökének nyilatkozata következik, megemlékezés az 1941. évi balti államokbeli deportálásokról. Ezt követően egy rövid vitát tartunk, és a különböző frakciók képviselői fognak felszólalni. Rendkívül fontos téma ez. Tisztelt kollégák, hölgyeim